összefoglalva ezt a jelentést, és szeretnénk még intenzívebbé tenni az NBB támogatását a parlamenttel együtt. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos asszony. Ezt a vitát ezzel lezárjuk. A szavazás, mint a többi esetben is holnap délben fog megrendezésre kerülni. A következő napi rendre rátérünk, amely eh, Liszek úr jelentése, tárgyalások az EU-Grúzia társulási szerződésről megadom a szót Kristóf Liszek képviselőnek négy percben. A szó az öné. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony, hölgyeim és uraim! Ez a jelentés az Európai Parlament sok egyéb jelentéséhez hasonlóan rendkívül fontosságú, nem csak a mi szempontokból, hanem az európai intézmények és a tagállamok szempontjából, de különösen fontos a grúz állam szempontjából és a grúz nemzet szempontjából. A grúz nemzet és a grúz állam nagyon nagy jelentőséget tulajdonít ennek a jelentésnek, saját Európai Uniós jövője szempontjából is talán eh, az Európai Unió tagjává válhat egykoron ez az ország. Nos, ebben az irányban mutató lépés ez a társulási szerződés. Ugyanakkor ez a jelentés, amelyet most benyújtok a háznak, bizonyos nehéz kérdésekre is rátapint. Olyan kérdésekre, amelyek összefüggenek a grúz állam jelenlegi működésével és a 2008-as eh, orosz konfliktus következményeivel. Nagy örömmel számolok be arról, hogy ez a jelentés ebben a formában igen nagy támogatást kapott, a külügyi eh, szakbizottság részéről. És remélem, hogy elfogadásra kerül eredeti formájában. 25 képviselő szavazott mellette, és csak egy képviselő tartózkodott a szavazástól, ami azt jelenti, hogy az Európai Parlament fő politikai erői támogatják a jelentésnek ezt a változatát. Ez a jelentés, amely rendkívül fontos, e, a sajtóban elég jó visszhangot kapott, nagyon bátor jelentésnek e, jelentésként írta le a sajtó, és hogyha beszélhetek a külügyi szakbizottság nevében, úgy gondolom, hogy ez a jelentés nagyon szókimondóan beszél azokról a kemény problémákról, amelyek Abháziával és Dél-Oszétiával kapcsolatosak, és amelyeket az orosz államszövetség független államként ismer el. Úgy gondolom, hogy a szavazás útján meglátjuk majd persze, felszólítjuk az orosz államszövetséget arra, hogy tartsa tiszteletben a nemzetközi jogot. Úgy gondoljuk, hogy ezer fős, több ezer fős orosz alakulatok tartózkodnak ezekben a régiókban mindenféle nemzetközi jogi rendelkezések megsértésében, ideértve az orosz-grúz megalapodást is, amelyet Szárkozi elnök úr segített letárgyalni az Európai Elnökség soros, Európai Bizottság soros, Európai Unió soros elnöke szerepében, és úgy gondoljuk, hogy hogy a megfelelő Európai Uniós intézményi dokumentumokra hivatkozva ezt bizony megszállásnak tekinthetjük, mind dél mind Abháziában. Ez, ez, ez elől nem lehet elmenekülni, ezzel szembe kell nézni. Ami véleményünk szerint ezek a régiók Grúzia szerves részét képezik. De megszállás alatt élnek. Ez tulajdonképpen a legfontosabb politikai vonatkozás ennek a jelentésnek. Jó lehet ez a jelentés, amely nagyon fontos jelentés. Nagyon sok más témáról is beszél. Többek között a szabadkereskedelmi megalapodásról is, amelyet szeretnék a lehető leghamarabb megvalósulni, de természetesen nincs már több időm arra, hogy az összes vonatkozást is e, eh, fölvessem. Köszönöm. Eh, Köszönöm, Liszek úr. Spontán felszólalások között többen kértek szót. Danszela asszony kap elsőként szót. Doamnă președintă, Uniunea Europeană a sprijinit și sprijină aspirațiile și angajările. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Unió támogatja Grúziát a demokrácia, jogállamiság és az emberi jogok védelmében. A jó szomszédsági politika keretében a keleti partnerség parlamentáris része nagyon fontos szerepet kap. A grúz hatóságok mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy megfelelő körülményeket teremtsenek az európai normák átvételére az Európai Uniós Kisebbségi Védelmi Politika keretében konstruktív dialógust folytatunk, és folytatnak a grúz vezetők is az ellenzék vezetőikkel, hiszen nekik hozzá kell férniük a médiához. Grúzia partnerünk kell, hogy legyen, közelebb kell, hogy kerüljön az Európai Unióhoz, ehhez azonban szükséges az, hogy ennek az államnak az állampolgárai könnyebben vízumhoz juthassanak. Köszönöm szépen, elnök asszony! Először is Lizek kollégának szeretnék gratulálni ehhez a jelentéshez. Grúzia nagyon nagy lépéseket tett előre nemrégen, az EU-val való együttműködés nagyon fontos része ennek. Én támogatom az ajánlásokat Grúziával kapcsolatban, azt, hogy az asszociált, a társulási egyezménnyel kapcsolatos tárgyalásokat folytassuk, illetve a szabadkereskedelmi megállapodást aláírjuk. Az EU-nak aktívabb szerepet kell vállalnia ennek a konfliktusnak a megoldásában, és új válaszokat kell keresnünk a szomszédos államok számára. Én azt szeretném, hogyha a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi zóna megvalósulna és folytatnánk, illetve a veszélyeztetett régiókat védenénk. Oroszország és Grúzia között a tárgyalásokat fokozni kell, hogy beléphessen a WTO-ban. Ez a stabilizációhoz vezet majd a régióban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Páska úr, köszönöm Tisztelt elnök asszony! Tisztelt képviselőtársak! A, a társulási megállapodás ügyében azt szeretném elmondani, hogy ezt beárnyékolták a grúz-szovjet kapcsolatok, a volt kommunizmus eh, árnyéka, illetve a kormány és a demokratikus ellenzék sok esetben polgárháborús jellegű konfliktusokhoz vezetett. És Abházia térsége nem segítette a stabilitást. Hasonló volt Koszovóhoz, elszakadt Grúziától, és orosz fennhatóság alatt kereste a jövőt, és természetesen figyelmet érdemel, de nem vagyok benne biztos, hogy ez elég lesz. Köszönöm ennek asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani Lisznek úrnak a kiváló uh, jelentésért és a nagyszerű együttműködésért. Uh, úgy gondolom, hogy az zöldek felé részéről mi is uh, támogattuk őt ebben a munkában. Egy dolgot szeretnék hangsúlyozni, amelyet fontosnak találok, Hát, én magam is kritizáltam és kritizálom Oroszországot, és kimondtam, hogy Oroszország felelős Grúzia bizonyos részeinek elfoglalásáért, meg kell néznünk azt is, hogy mit történt 2008-ban. Ezzel kapcsolatban eh, készítek jelentések, amelyet eh, mi magunk is eh, kiegészítettünk a módosítóival, azonban meg rá kell mutatnunk, hogy Gróziának is sokkal nagyobb együttműködést kellene mutatnia, tanúsítania a Nemzetközi Bírósággal. a norvégiai Helsinki Bizottság egyértelműen megalapította, hogy szükség lenne arra, hogy a grúz hatóságok nagyobb figyelmet szenteljenek annak, ami a harci cselekményeket megelőzően és azt követő, azokat követően megtörténtek, hiszen mindkét fél részben képtelen volt, részben nem volt hajlandó arra, hogy a 2008-as augusztusi háborút megelőzően és azt követően bekövetkezett eseményeket azokkal szembesüljön, és Condoleezza Rice nemrégiben Említette, hogy Szakasvili elnök úr idegenítette a NATO támogatást azzal, hogy lehetővé tette az oroszok számára, hogy provokálják Dél-Oszitia kapcsán a grúzokat. Nem tudom pontosan mi történt, de úgy gondolom, hogy Grúziának a felelősségét is föl kell vetni, amikor az emberi volt megsértéssel kapcsolatban bármit mondunk. Elnök, köszönöm szépen, biztos azt jönnek meg a Köszönöm elnök asszony. Képviselők, szeretnék köszönetet mondani önöknek ezért a lehetőségért. Nagyon érdekes vitára került sor itt az Európai Parlamentben, eh, ami a Grúziával folytatott társulási szerződést eh, tárgyalását illeti. Úgy gondolom, hogy eh, nagyon kiegyensúlyozott, jól struktúrált jelentést sikerült elfogadni, és ennek, a javi, ennek az ajánlat, ajánlat javaslatai, ajánlásai hasznosak lesznek a tárgyalások során. Úgy gondolom, hogy ennek a megalapodásnak az aláírása nagy, igen nagy fontosságú lépés lesz az Európai Unióval való gazdaságpolitikai integráció felé, új szintre helyezi az ügyet. Úgy gondolom, hogy Grúzia nagyon nagy hangsúlyt helyez eh, európai azonosságára, a 49-es eh, cikk vonalkozásai természetesen eh, kérdésesek. Grúzia számára azonban e pillanatban az a fontos, hogy a lehető legtöbb lehetőséget kihasználja, amely a politikai társulás és a gazdasági kapcsolatépítés terén rendelkezésére áll, egyre több európaiságot hozva Grúziába. Nos, Grúz tárgyalópartnereinkkel intenzíven dolgozunk azon, hogy a tárgyalások előre haladjanak. Ezeknek a tárgyalásoknak a 2010-es júliusi megindítása óta e, a plenáris e, ülésekre kerül sor, amelyek a e, igazság ügyjel, a külügyel és egyéb együttműködési területekkel foglalkoztak most kerül a nyolcadik plenáris ülésre. Nagyon nagy előrelépésekre került sor a megállapodás preambulumával kapcsolatban, bevezető részével kapcsolatban, a szöveg nagy részével kapcsolatban előzetes megállapodásra jutottunk számos olyan ellenmel kapcsolatban, amelyek a kül- és biztonságpolitikát érintik, ezek tartalmát, illetve legalábbis és hát fontos hangsúlyt helyeztünk eh, dél és Abházia eh, ügyének békés rendezése kapcsán jelentős előrelepésre került sor az igazságügy a eh, biztonság tekintetében nagyon sok ágazati együttműködés vonatkozásban 21 dossziéből 19 került feltételesen lezárása. Úgy gondolom, hogy ezek is a megalapodás felé vezetnek. A keleti partnerségi csúcsra Varsóban került sor, mint tudjuk, ennek függvényében is, ennek következtében is Grúziának bizonyos fontos lépéseket kell tennie. Az Európai Unió nagyra becsüli azokat a lépéseket, amelyeket Grúzia fölvállalt, annak érdekében, hogy a tárgyalásokra fölkészüljön, Jelen pillanatban ennek az eljárásnak az utolsó szakaszában vagyunk, ez a bizottság számára lehetővé teszi, hogy még az év vége előtt hivatalos ajánlást bocsásson ki a tagállamok felé. Múlt héten fontos megalapodást kötöttünk, kötött Oroszország és Grúzia. Az Európai Unió örül annak, hogy Oroszország is hajlandó volt a kompromisszumra E, hiszen így a WTO szabály alapú rendszerének részül vált Oroszország is. E, Eston az, hogy ma látogat e, Grúziába és találkozik Szakasvili elnök, Szakasvili elnök úrral. Ennek az elsődleges célja az, hogy az Európai Unió elkötelezettségét újra hangsúlyozza Grúzia felé, és hogy mutassa, hogy a gazdaság és politikai kapcsolatok az EU és Grúzia között további erősítésre számíthatnak. Elnök, köszönöm szépen biztos asszony, a vitát lezárjuk mint korábban is a szavazásra holnap délben kerül sor. Végül rátérünk az utolsó napi pontra, amely Gustafsson, amely Gustafsson úr jelentése a nemi egyenjogúság integrálása az Európai Parlament munkájában, gender mainstreaming